körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagról elfogadott határozat tárgyában. elsőként a bizottság nevében timmermans elnök helyettes úrnak adok szót. Once again, köszönöm szépen. <laughs> Még egyszer köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt nagyon fontos csomagot fogadtunk el a körkörös gazdaságról. Ez nagyon intenzív csapatmunka eredménye, és valóban nagy öröm, hogy a csomagot ma bemutathatom önöknek. Katainen a, a, alelnökkel és a biztos a, a, úrral. Együttműködtünk, több mint a biztosok fele egy évig azon dolgozott, hogy mindent összehozzon, mert hogyha az átalakítást valóban akarjuk, akkor minden tevékenységi terület ehhez részt kell, hogy vennem benne. Ez egy újfajta munkamódszer, de tulajdonképpen ez az, az út, ahogy, amin a bizottságnak a jövőben járnia kell. Párizsban indult el ez az e-, egész folyamat, és nagyon időszerű erről beszélünk az energia és éghajlatpolitikával való összekapcsolás is fontos, hiszen a körkörös gazdálkodás előnyei ezek között szerepel a széndiokszid emisszió változása is. A lineáris gazdasági modellről való elmozdulás rendkívül forrásigényes. Egy, a lakosságban óriási igény van a föld, a víz, az az energia és egyéb forrásokra nem lehet egyszerűen csak továbbra is elvenni és eldobni a földtől. A körkörös gazdaság a változás programja, nem csak kör, környezeti szükségszerűség. Ez az egyetlen olyan modell, amelynek hosszú távon értelme van az európai gazdaság számára is gazdaságilag értelmes, hiszen a természetes erőforrásokat okosabban hasznosítjuk. Európa nem versenyezhet bérköltségekben, bár néha megpróbáljuk és veszítünk is. Európa nem versenyezhet ugyanolyan természeti erőforrásokkal, mint az, e, a világ más részei. Itt végesek a források, és nagyon drágák. A jövő azok a termékek, amelyeket használunk és újra használjuk, és nem aknázzák ki velük a föld természetes forrásait. És továbbra a zöld technológiák piacvezetője marad. Nem az a kérdés, hogy Európát rá akarjuk-e rakni a körkörös fejlődés útjára, sokkal inkább az, hogy mi hogyan tudjuk a mi szintünkön segítséget nyújtani állampolgároknak, vállalkozásoknak, hogy gyorsabban eljussanak oda jobb formában, ahova szeretnének. A ma javasolt csomaggal konkrét lökést szeretnénk adni a körkörös gazdaságnak, és felgyorsítani az átmenetet. Amit bemutatunk, az egy ambiciózus, átfogó EU keret, amelyre Európának szüksége van, de ehhez lépnie kell, és előre kell haladnia a körkörös gazdaság felé. Az okos szabályozás, piacalapú eszközök, innováció és ösztönzők csomagja ez egyértelmű jel a gazdaság résztvevői számára, hogy egyszerűsítjük az EU belső piacát a e területen, új vállalati, vállalkozási lehetőségeket teremtünk, és a másodlagos nyersanyagok számára ösztönözzük a piacot ambiciózusabb akarunk lenni, mint eddig. A termékek teljes életciklusára akarunk intézkedéseket hozni. A, a, a jobb és tájékozottabb fogyasztás és, és hulladékkezelést is beleértve. Az akciótervünk, amit ma elfogadunk, általában támogató intézkedéseket tartalmaz, amely segíti a valódi előrelépést. Írki nem mm, végig fogja venni azokat a javaslatokat, amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos. A hulladékgazdálkodás továbbra is prioritás, prioritás célok, ösztönzők az újrahasznosításra és visszaforgatásra. Szeretnénk a körön belül maradni, és lehetővé tenni a jövőbeni felhasználást. A hulladékkal még nem gazdálkodunk úgy, ahogy lehetne. Az EU hulladék gazdálkodásának csak 36%-a korlátozott része az, amit reciklálnak. A legnagyobb részét még mindig egyszerűen um, tárolóhelyekre vagy helyezik el, és egyéb szemétlerakókra. Nem használjuk fel tehát a teljes lehetőséget. Az alapvetően jobb hulladékgazdálkodáshoz jobb szabályozásra van szükség. Ez a csomag egyértelmű és stabil politikai keretet biztosít állami és magánszereplők számára az EU-ban, hogy hosszú távú befektetési stratégiákkal prevencióra, újrahasznosításra és reciklálásra figyeljenek, és elkerüljék az égető kapacitásokat ne kelljen szemetet égetni. Ambiciózus ez? Nos igen, de úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel ez a világ legambiciózusabb jogszabálya, és valószínűleg a legszigorúbb hulladék elhelyező és reciklálási célokat határozza a Földön. Az administratív terhek úgy gondolom, hogy szintén enyhülhetnek a, a követelmények egyszerűsítésével. A magas szintű elvárásokkal azonban figyele, emellett figyelembe vesszük az eltérő valóságokat és a reciklálási lehetőségeket az EU-ban. A különbségek jelentősek ma, de a cél az az, hogy fokozatosan közelítsünk a legjobb gyakorlatok felé. A végrehajtásban való különbségeket az EU kohéziós politikájával 5,5 millióval próbáljuk 2020-ig kiegyenlíteni. Az élelmiszer hulladék különös prioritást jelent, itt gyors változást akarunk. Gazdaságilag, szociálisan és egyszerűen morálisan elfogadhatatlan, hogy olyan sok ehető ételt pazarlunk el Európában. Szeptemberben elfogadtuk az ENSZ fenntarthatósági fejlesztési céljait. Ezek között a 2030-ig kiskereskedő és fogyasztói szinten felére csökkentjük az élelmiszer hulladékot, az EU és tagállamai elkötelezettek e cél iránt. Emiatt megbízható módszert akarunk kidolgozni az élelmiszer hulladék csökkentésére és hatékony végrehajtására. Kéz a kézben próbálunk a tagállamokkal és érintettekkel egy külön platformon, platform alapján a célba elérni. Ha szabad, akkor most átadom a szót Katainen alelnök úrnak. Mr. Katainen? Katainen úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma az önök körében, és ezt a nagyon fontos jogalkotási csomagot megvitathatom önökkel, amely az Európai Beruházási Stratégia része. A körforgásos gazdaság a globalizáció fakad, és az utóbbi évtizedekben tapasztaltuk ennek a megerősödését. Ez nem csak egy másodlagos hatás, marginális jelenség, hanem ez a globális fő trend, és egyre inkább így lesz a következő években. Az a csomag, amelyet javasolunk, ambíciózusabb, mint a korábbi ö, hulladékügyi jogalkotási javaslat. Most végre tényleg ö, teljes életciklusáról beszélünk a termékeknek, csomagként kezeljük a problémát, ez egy versenyképes, nagyon modern és belső piacinak is minősíthető jogalkotási csomag. Hogy mennyire ambíciózus, az abból is látszik, hogy a jogalkotók nagyon magas tempóban próbálják ezt most megvalósítani. a célja az, hogy a fogyasztókat, a vállalkozásokat segítse, és ugyanakkor fenntarthatóbbá tegye a piacgazdaságot. A jogalkotási csomag nem alakítja át az európai lineáris modellű gazdaságot egy nap alatt egy körforgásos gazdasággá, de a jogalkotási csomag révén egy jó keret kezdhet kialakulni, amelyen belül a körforgású gazdaság egyre nagyobb arányt tesz ki. És ki kell nyilván egészíteni az eredeti jogalkotási javaslatokat a hulladékkezelés területén. A cselekvési terv a product design-tól kezdődően a másodlagos nyersanyagokra vonatkozóan nagyon sok javaslatot tesz, és a melléktermékek vonatkozóan is sok javaslatot tesz. A fő célja az e-, európai belső piac elmélyítése, ez ugye a beruházási stratégiánk fő prioritása is. És a nyersanyag felhasználás optimalizálásában fog segíteni a vállalkozásoknak azáltal, hogy a másodlagos nyersanyagokat új jogalkotási alapokra helyezi az ökodizájn keret azt szolgálja, hogy megerősödjön az az infrastruktúra, amely a recyclingot teszi lehetővé, és növelje az energiahatékonyságot a termékciklus során. Az ökodizájn nagyon fontos eszköz, amely a fogyasztókat is új lehetőségekkel ruházza föl, és a vállalkozások között is egyenlőbbé teszi a verseny, versenyt, és felszabadít jelentős potenciált. Jelenleg a műanyag hulladéknak mindössze 25%-át hasznosítjuk, hasznosítjuk újra, ennek súlyos környezeti hatásai vannak. A többségük lerakókon vagy égetőkben végzi, Ezeket a kérdéseket megpróbáljuk most érdemben kezelni. És a növényvédőszerek, illetve a műtrágyák kérdését is új alapokra helyezzük a bionutriensek fogalmának újra definiálásával, és megfogalmazzuk azokat a minimálisan betartandó normákat, amely ezen anyagok kezelésére vonatkozik. A bizottság segíteni fogja az egyes tagállamokat is az ezen témák megvalósulását, ezen célok megvalósulását szolgáló közbeszerzések érdekében. Itt az EU GDP-nek 10%-áról van szó. Új felülvizsgált normák alapján fog működni a közbeszerzés, különösen ezeken a területeken. Végül pedig a bizottság kíván az innovációt is támogatni kívánja, és új megoldásokat ösztönöz a hulladékfeldolgozásra, újrahasznosításra, új technológiák kifejlesztésére. A 2020-as Horizont munkaprogramban, amely 2017-ig tart, 650 milliót különítettünk el az innovatív megoldások támogatására. Ezen túlmenően 5,5 milliárdot fordítunk strukturális beruházásokra ebben az időszakban. És próbáljuk a, az állami és magánszféra közös beruházásait külön támogatni. Tisztelt képviselők, azáltal, hogyha gyorsan végrehajtjuk ezeket a javaslatokat, akkor nagyon komoly gazdasági környezeti eredményeket érhetünk el, és elkezdhet átalakulni lineáris gazdasági modellünk egy körforgásossá. A fogyasztóknak pedig megadjuk azt a lehetőséget egyre jobban, hogy több lehetőség közül tudjanak választani, és megfelelő környezeti és gazdasági tudatossággal tegyék ezt. Köszönjük szépen, Katajnen úr! a képviselőcsoportok vezérszónoki körére elsőként la via képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az alelnök úrnak is a kifejtett gondolatokat. Már tavaly foglalkozott a parlament ezzel a jogalkotási csomaggal, és örülök, hogy ebből ilyen hamar jogalkotási javaslat történt. Ambíciózus a körforgásos gazdaságra vonatkozó jogalkotási csomag. Egyetértünk a célokkal, a hulladék gazdálkodási célokkal is. Azáltal lett józusabb, mert megadták a parlamentnek is, az Európai Parlamentnek is a beleszólás jogát, mert a tagállamok maguktól nem jutottak volna el ide. A jelenleg kihívásainak jól megfelel ez a javaslat, és talán majd gátat vet az élelmiszer pocsékolásnak is. Nyilván lehet még javítani ezt a csomagot, de kiegyensúlyozottnak jónak tartjuk. Na, fél képviselő asszonynak adok szót. Alelnök úr, biztos úr tartották a szavukat, hiszen azt ígérték, hogy az év végéig a körkörös gazdaságra vonatkozó javaslatot beterjesztik, és ma erről beszélünk. Azt is mondták, hogy ez a javaslat be fogja zárni a kört, nem csak a hulladékgazdálkodásról szól. Nagyon precízen, pontosan minden terméknél meghatározza a legfontosabb lépéseket, és valóban a, a rendszer körkörös lesz. Üdvözöljük ezt, de ha megengedi, azért azt mondom, hogy a, a 600 millió tonna hulladék primér anyagként, nyersanyagként hulladékba kerül. A körkörös gazdasággal azonban a környezeti politikát is javítani tudjuk a főigazgatóságok e javaslatban együttműködtek, ez önmagában is azt mutatja, hogy a körkörös gazdálkodás minden bizottsági szakterületet érint. A szükséges forrásokra is mindenhonnan szükség van. Egy dolgot azonban ha lehet nem tudott teljesíteni. Azt említette, hogy a lakossági hulladék 65%-át fogják újrahasznosítani. Nos, az első szintű prevencióra még nincsen garancia. Itt még pazarlás van, ezt szeretném hangsúlyozni. Nem vagyunk olyan lelkesek a célok miatt, mint önök. Úgy gondolom, hogy a javasolt javaslatok mellett mérhez, mérhető eredményekre is van szükség, nem csak az ambícióra. A körkörös gazdaság ambiciózus célkitűzései és a rendszer, amely csökkenti a hulladékot, fenntarthatóvá teszi, ez az, amire szükség van. Ez az, ami fontos, és ez az, amit az SND frakció emiatt nem hajlandó a mércét csökkenteni. Képviselő úr, következik. Másfél perc áll az ön rendelkezésére test. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A szemét az készpénz, ezt ön mondta a témában szól, és ez nagyon jó kis mondat. Egyre több és egyre jobb, jobban kell az alapanyagokat felhasználni. Másfél év késedelem után, most azonban úgy gondolom, hogy a részleteket eh, még nem tudjuk rész, eh, minősíteni, de azért azt elmondanám, hogy figyelni kell arra, hogy a meglévő jogalkotás végrehajtásában a 2020-as célokra vonatkozóan óriási különbségek vannak. Eh, Flandriában a háztartási szemét 65%-át reciklálják, vannak olyan eh, tagországok, ahol 80%-ot kidobnak és elhelyeznek eh, hulladéklerakókban. Éppen ezért az első szükséges lépés az valóban az új jogszabály, de hogyan tudjuk a bizottságot arra rábeszélni, hogy ezt ellenőrizze is. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy 2030-ra a 65%-ra csökkentették az eredeti 70%-os újrahasznosítási célkitűzést. Úgy gondolom, hogy ez sok tagországnak haladékot ad, de nem igazán jó választás. Alternatív megoldásokra persze szükség van, és átmeneti megállapodásokra is. Azonban nem csak a, tagor, a nehézségekkel küzdő tagországoknak kell segítséget nyújtani, hanem mind minden más régiónak is, mint a flandriai régióknak. Hogyan fogja a bizottság konkrétan ösztönözni a a reciklálható anyagok újrahasznosítását. Nem látom, hogy a bizottság mennyire fog erre energiát fektetni. Nem képviselő úr, és azt is, hogy pontosan használta fel az idejét. Zserbrandi képviselő úr következik, önnek egy perc áll rendelkezésére. Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt történt az, hogy visszavontuk a hulladékcsomagot, és most előről kezdjük a munkát. Először is van itt egy új jogalkotási javaslat, ami egyébként gyengébb is a korábbinál, és én úgy gondolom, hogy a bizottság azt várja tőlünk, hogy növeljük az ambiciózus szintet, és majd keljünk harcra a tanácssal. Én persze erre készen állok, ezt már most megmondom. Aztán másodszorban itt van egy cselekvési terv is. Ez egy olyan cselekvési terv, ahol a cselekvés azért eléggé eh, korlátozott eh, mértékben valósulhat csak meg. Én azt gondolom, hogy ez eh, a hatékonyság felé vezető út ágendának egy legyengített változata. Úgyhogy én azt vártam, hogy miután a bizottság és a biztosok nagyon keményen fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy a körkörös vagy körforgásos gazdaságra minél hamarabb át kell tör, térni, ez mégsem történik meg, legalábbis nem fog megtörténni ezen cselekvési terven keresztül. Köszönöm. The next speaker is... Következő felszólalunk, Hariszti Abanus úr. Señor Timmermans, señor... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, elnézést köszönöm szépen eh, Timmermans úrnos. Ez a javaslat, amelyet a parlament elé terjesztenek, nem elég eh, messzelátó. A végrehajtás hiányzik, nélkül rendszerváltás nem lehet, pedig szükség lenne a valóban körkörös gazdálkodás megszületéséhez, és azt követően a, a hulladék eh, eltüntetéséhez, megszüntetéséhez. Egyértelmű, hogy további ráfordításokra van szükség ehhez. Például nincs az nem szabad igazolni és ráfordításokat biztosítani az égető szemétégetőknek. Még több ambíciót kérek, még több prevenciót, még több újrahasznosítást, és a szelektív személygyűjtést, ami lehetővé teszi az újrahasznosítást. Ezekben az esetekben nagyon fontos lenne, hogyha gyorsabban, jobban tudnánk előrelépni. Ljubljana például már mutatott jó példát. Szólunk Scarlett képviselő úr, képviselő úr, önnek nagyon sok ideje van, két és fél perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen. Ön, Timmermans úr, 2015-ig valóban meg lesz az a csomag, ami a körforgásos gazdaságra vonatkozik, tehát ön betartotta, amit megígért, de ez nem jelenti azt, hogy ne, ez eléggé ambiciózus lenne. Egy évet vesztettünk el, és közben a gazdaság is rengeteg lendületet veszített a körkörös gazdaságra való áttérés lendületéből ezen új intézkedések között vannak persze jó gondolatok is, de vannak nagy hiányosságok. Például a forrás hatékonyság, aminek kötelezővé kellett volna tenni ezt, az európai szemeszter szerint legalábbis. Aztán itt az indikátorok sem megfelelőképpen alakultak, a tengerek szennyezettségének indikátora, valamint az élelmiszer pazarlás az Európai Parlament júliusban mindezt elmondta, de ez teljes mértékben eltűnt valahol az Európai Bizottság folyosóin lebeg ez a gondolat. Én azt hiszem, hogy itt semmilyen új gondolatról nem beszélhetünk, csak a hulladék csomag újrafogalmazásáról. Az összes többi cselekvési terv konkrétumokat nem tartalmaz. Timmermans úr milyen garanciákat tud az Európai Bizottság arra vonatkozólag mondani, hogy ezek az intézkedések tényleg megvalósulnak-e majd. Milyen piacról beszél ön? A piac hogyan tudja garantálni a megvalósítást, hiszen ez a piac ma még nem létezik. Hogyha azt mondjuk, hogy a hulladékokat újrahasznosítjuk, és ebből energia lesz, ez önmagában is veszélyes már, mert a gazdaságunknak nincsen szüksége a hulladékégetésre, a szemétégetésre, ezzel visszatérünk a kőkorszakba. Márpedig ezt azt reméltük, hogy magunk mögött tudhatjuk már. És világszinten is vezető szerepet szeretnénk betölteni ezen a területen. Ön említett néhány jó gondolatot is, megengedték például azt, hogy azok az államok, amelyek erre készen állnak a feltételeket be tudják tartani, de mit mondanak azoknak az országoknak, amelyek nem képesek ezeknek a feltételeknek megfelelni, vagy nem tudják tartani az ígéreteiket? Milyen szankciókat dolgoztak ki az ő eseteikre? Madame, Monsieur Pellicini. Pellicini úr, egy percben. Az EFDD nevében. Köszönöm szépen. Senki sem utal arra, hogy a foszilis erőforrások eltüntetésére milyen ösztönzéseket építünk be. Semmilyen célkitűzés nincsen a hulladék újrahasznosítás kapcsán, aztán a csomagoló anyagokkal kapcsolatos javaslatok sem felelnek meg a korábban elmondottakhoz. Én sokkal több ambíciót vártam, de minthogyha számomra is ez nagyon sokat vesztett volna az erejéből. Tehát azok a parlamenti képviselők, akik ezt a javaslatot támogatják, azok tulajdonképpen egy gyengített javaslatot támogatnak. Köszönöm. Egy percben Líze úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt alelnök urak, hölgyeim és uraim. Szeretnék gratulálni a bizottságnak, és nagyon örülök annak, hogy bejelen, be terjesztették ma ezt a javaslatot, ez a döntő. Ez az ambíciózus kérdőjel, eh, mert ugye sokan másként látják, eh, javaslat. Tulajdonképpen egyetértek azzal, amikor például az élelmiszerpazarlásról van szó, többet vártunk volna, és nyilván lesznek majd módosítók erre vonatkozóan. De azért az, hogy dolgoznak ezen a javaslaton, az nagyon szükséges, nagyon jó, és aktualitásként szeretném az éghajlatvédelem érvét megemlíteni, hogyha a szemét a hulladéklerakóba kerül, akkor ott metál szabadul fel, ami olyan, mint a CO2, ez ellen tenni kell valamit. Az én hazámban, Németországban a legnagyobb gazdasági ágazat a egyik legnagyobb forrása a reciklálási gazdaság, 20% a gazdaságnak bevételének innen származik. A nem szabad azonban most eh, elvi vitákat folytatni, dolgozni kell. Köszönöm. Pányó, une minute. Pányó úr, egy percben köszönöm. Je l'ai écrit dans mon rapport euh, Leírtam a jelenlétes jelentésemben a COP21-es jelentéssel kapcsolatban, hogy ez a párizsi csúcs találkozó, ez nem csak a klímaváltozás elleni harcról szól, hanem arról is, hogy gazdasági paradigmaváltásra van szükség. A körforgásos gazdaságról szólva pont ezt tudnánk alátámasztani. Azt szeretnénk elérni, és szerintem ez nagyon érdekes is, ezeket a javaslatokat megvizsgálni. Jók egyébként, jó irányba mutatnak ezek a javaslatok. Az alapanyagokra vonatkozólag 630 milliárd euró az Európai Unió kereskedelmi deficitjéből a behozott nyersanyagok miatt alakul ki. Nagyon sok új munkahelyet is lehetne teremteni a körforgásos gazdaságnak köszönhetően, és 48%-kal csökkenne 2050, 2030-ra a CO2 kibocsátás, és 83%-kal 2050-re. Mindez a körforgásos gazdaság céljainak megvalósításához köthetően. Pont erről esik ma szó Párizsban a COP21 kapcsán. Henkel úr, egy percben. Ami számomra a dosszié kezelése során feltűnt, mint a WWF néhai szakembereként és ipari szakemberként is, az, az, hogy sok az ideológiai érv, ahelyett, hogy tudományosan érvelnénk. Például a PVC újrahasznosítás kapcsán egyesek azt gondolják, hogy azt mindenképpen el kéne égetni. Ez nyilvánvalóan ellentmond a körforgásos gazdaság alapelveinek. 2000-ig, 2000 és 2030 között, ha jól meg lenne szervezne ve a PVC feldolgozás, csak ezzel 1,8 milliárd eurót tudnánk megtakarítani. A cenzió szerint az egységes valutát meg kéne szüntetni. Telicska úr kap most szót, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen, elnökasszony, tisztelt biztos úr. Nézzük a jelenlegi struktúrákat. Elakadt a hulladékügyi jogalkotás, az EU megosztott. Vannak tagállamok, amelyeknek jó és rossz bizonyítványa van adathamisítás történt, és nem egységes az adatbázis. Ez itt az helyzet, és ennek a tükrében önök most előjöttek egy új koncept, nagyra becsülök. Lehet itt ugye az eurókról, centekről vitatkozni, de az biztos, hogy le kellett most már szögezni, hogy ezt az alapelvet, a körforgásos gazdaság elvét le kell szögezni. Ezért egyes kritikákat nem tartok megalapozottnak az önök csomagjával szemben. De a statisztikák pontisítása nem lesz könnyű, de gazdasági megfontolásból is törekedni kéne arra, hogy adó ösztönzők is legyenek. Nincs több időm, de majd remélem a jövőben ezt meg tudjuk vitatni más formában. Merci, Monsieur Köszönöm, Telicska úr. Florenc úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt alelnök úr. Köszönöm a beszámolót. Én nem vagyok elégedetlen azzal, amit a bizottság csinált. Örülök, hogy visszavonták korábbi javaslatukat, betartották, amit ígértek, újjal jöttek elő. A polgárok is azt várják, hogy erőforrás gazdálkodásról beszéljünk. Ez talán most megvalósul. Ne essünk bele azonban abba a csapdába, hogy új fogalmakkal dobálózzunk, anélkül, hogy a kritériumokat pontosan megfogalmaznánk, és pláne azt, hogy hogyan érjük el a célokat. Németországban ö, ö, attól függ, hogy milyen adatokat használunk, magasak vagy alacsonyak a kitűzött célok, Olaszországgal összehasonlíthatatlanok. A recycling szót sem definiáltuk még kellőképpen. Jó lenne, hogyha a cselekvési terve egy kicsit konkrétabb lenne, mert akkor lehet majd erről érdemben vitázni, az elvekkel egyetértünk. Most az a bizottság dolga, hogy ez a csomag valóban a részleteket is, amelyekben az ördöbújik szabályozzák. Paulucci úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A körforgásos gazdasággal kapcsolatos csomag előrelépést jelent. Tetszik nekünk az, hogy egy szisztematikus megközelítést alkalmazunk, és nem szektoriálisat, ökokompatibilis megoldásokat próbálunk előmozdítani. Ezek nagy, fontos és egymáshoz kapcsolódó kérdések. Tehát jó a megközelítés. Természetesen azért a tartalommal nem mindenben értünk egyet, mert az ambiciózus célokhoz megfelelő korlátozó jellegű ütemtervek kellenek. Az idő nem mindegy, hogy hogyan alakul az időfaktor nagyobb elkötelezettségre van szükség, pont az ellenkezője annak, mint ami a Volkswagen ügyben történt a tanács szintjén. Fontos a célok kitűzése, a nagyobb hatékonyság, a tengeri szennyezéssel kapcsolatos problémák felemlítése, és a 2030-ra az élelmiszer pazarlás visszaszorítása. Köszönöm. Grips úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság olyan intézkedéseket fogadott el, amelyek nagyon ambiciózusak. A kitűzött célok, a 70%-os újrahasznosítás nagyon jó célnek mondható. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy mindezt csak a helyi önkormányzatokkal és a társadalommal egyeztetésben lehet megvalósítani. A bizottságot, a tanácsot kritika érte, hiszen sokszor, sokszor elhangzott az, hogy az új célok nem fognak annyi munkahelyet teremteni, mint a korábbi um, javaslat. De ugyanakkor gyakorlatiasnak kell lenni, és figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire fontos a toxikus vagy mérgező anyagok újrafelhasználása főként a műanyagok tekintetében, hiszen ezek nagyon gyakran a szemét tározókban ma kerülnek, ezt meg kell akadályozni, hosszabb időre van szükség, és bizonyos országoknak 5 évvel több átmeneti időszakot kellene biztosítani. Senhor eh, vice-presidente, nos últimos tempos os sucessivos Az utóbbi időben igen sok konfliktus volt, olyasmi, ami nem igazán erősítette a jövőbe vetett bizalmunkat, hitünket. Ez az az alap, ami Párizs tükrében pontosan kiemeli a politikai konszenzus jelentőségét, de nem Erdogánnal, hanem valami mással, olyannal, amely a gazdasági és szociális. Ez az egyetlen lehetőség a céljaink elérésében. A körforgásos gazdálkodás és a jelenlegi e, javaslat egyértelmű. Az embereket kell a fejlesztési modell, a fenntartható fejlesztési modell középpontjába állítani.

a világban sokkal versenyképesebbek lesznek cégeink, és növekedést fog biztosítani az alumínium és az acéliparban is, és ugyanakkor a zöld ipart is ösztönözni fogja. Éppen ezért támogatjuk a bizottsági csomagot, amely a versenyképesség irányába mutat, és a gazdasági fenntartható fejlődést, valamint a munkahelyek teremtését szolgálja. Ez a mostani csomag további lépést jelent a újraiparosítási stratégiában, amelyet az Európai Bizottság fogadott el, és a 20%-os GDP hez GDP arányos 20%-os ipari teljesítményhez kell visszatérni 2020-ig. Nem szabad tehát elfelejtenünk azt, hogy az európai iparnak mennyire központi szerep kell, hogy újra jusson. Köszönöm szépen. Van itt egy kék kártya, elfogadja e Fanny úr? Monsieur Tajani, est-ce que vous êtes d'accord?

változni. Monsieur Tajani? Egyértelmű, meg kell találni a kompromisszumot, és én ezt mindig meg is próbáltam megtenni. A gazdaságpolitika, iparpolitika és a ö, környezetvédelmi politikai között meg kell találni az egyensúlyt. Lehet, hogy ez egy kicsit erőltetett házasság, de mégis erre kell törekedni. A harmadik ipari forradalom csak akkor valósulhat meg, hogyha zöld ipari forradalomról beszélünk. Természetesen szektoriális megközelítést is kell alkalmazni, megfelelő kompromisszumokat kell ki alakítani, hogy a környezet se sérüljön, és az ipar is tovább tudjon fejlődni. Köszönöm, Kecsdi Áj következik, 80 kérték a szót. E, Köszönöm szépen. Üdvözlöm alelnök urat. Egyetértek önnel abban, hogy jó erőforrás gazdálkodással, körforgásos gazdasági elven még akár a fizetések is e, növelhetők lesznek, és jobb lesz az hatékonyság e, nem dobnánk ki annyi erőforrást. De a bizottság javaslata, miközben hatalmas lépés előre, egy biztos, hogy végre is kell azt hajtani. A, a zero waste cél, cél jó dolog, csak ezt nem lehet úgy megvalósítani, hogyha az égetéssel próbáljuk azt elérni, az a sok milliárd euró, amit erre a célra, a feldolgozás, újrafeldolgozásra akarnak használni, az legyen jól elköltve, ne az égetés legyen az egyik prioritás. Caputo úr, 2015-re vonatkozik az új körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag, amelyet a bizottság terjesztett elő. Ez egy már egy tavalyi évi javaslat, de a mostani csomag egy kicsit kevésbé ambiciózus, azt reméltük, hogy növekednek a kitűzött célok, és legalább 75%-os újrahasznosítást célzunk meg, de a bizottság 65%-ban állapítja meg ezt. A különböző fajta szemétégetés, illetve hulladék gazdálkodási irányelvben szereplő célok is 15%-os szintet állapítanak meg. Az egész európai gazdaság környezeti szempontból fenntarthatatlan modellen alapul, Éppen ezért erkölcsi kötelességünk az, hogy zöld megoldásokat dolgozzunk ki, körforgásos gazdaságon keresztül is innovációt, növekedést és munkahelyeket kell teremtenünk. Éppen ezért mindent megteszünk majd annak érdekében, kollégáimmal együtt, hogy javítsuk az Európai Bizottság javaslatait módosításokon keresztül. A hetedik kutatási keretprogram és környezetvédelmi keretprogramnak megfelelően is. Maria Szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai társadalom már így is sokkal több újra felhasznált anyagot használ, mint más gazdaságot, és több mint hatszor annyi exportálunk, mint importálunk. Tehát nálunk észszerű valóban a körforgásos gazdaság továbbfejlesztése, a recycling, el kell szakadnunk a lineáris modelltől. Ezzel tehát egyetérthetünk. A körforgásos gazdaság révén gazdasági előnyökhöz is juthatunk, és csökkenthetjük költségeinket. Óriási meghatakarítások vannak a dologban, és akár két millió új munkahelyet is lehet teremteni ezáltal. Ahhoz, hogy a 2030-as célokat elérjük, még sokkal intenzívebben kéne a kutatásfejlesztést támogatni. Köszönöm szépen, biztos úr. A körforgásos gazdaság és a férfiak és nők azonos munka biztosítása, nők számára azonos munkalehetőség biztosítása igazi sikerre vihet. Egyrészt, ha a hulladékot forrásnak tekintjük, az már maga a jövő felé mutat. A hulladék 70%-át fel kell használni, ez nagyon jó, ez munkahelyeket teremt, és eh, a fenntartható növekedés és innováció forrása is. Ezért kötelezőbb eh, reciklálási célokra lenne szükség, és eh, mindaz, amit nem lehet újrahasznosítani, azt korlátozni kell. Ez is a, a, a Made in Europe, a Made in Europe jelzésnek a tartalma kell, hogy legyen, mind másokkal szemben, akik nem fenntartható és körforgásos gazdálkodásban termelnek, azzal szemben jelezni kell a gazdálkodásunkat. Thank you very much for the opportunity. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felszólalhatok. A körforgásos gazdálkodás nem csak jogalkotás, nem csak beszél, beszélj, hanem főleg életforma, ezt meg kell élni. Ha azt akarjuk, hogy ez történjen, akkor az első lépés a példamutatás. Nos, Európa példaértékűen él-e, gondolkodik-e, működik-e? Nem. Nézzük a tényeket. Csak az, amit itt a képviselők a műanyag üvegekből megisznak vízet, vagy megnézzük a kávé főzőgépeket mind-mind óriási pazarlás. Nincs recycling itt még az Európai Parlamentben. Eldobhatóak a kanalak. És Strasbourgba megyünk minden hónapban sok millió euró költséggel fölöslegesen szennyezve a környezetet ha azt akarjuk, hogy minket kövessenek az emberek, akkor mutassuk meg, hogy mit és miben kéne és lehetne minket követni. Köszönjük szépen. Eckhart úr kapszó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak is a javaslatát. Nem biztos, hogy tudja, hogy miért vagyunk ilyen kritikusak. Ugye a, a bizottság hitelességéről is szó van. Akkor, amikor úgy ígérték, hogy ambiciózusak, akkor mi azt várjuk? Első kérdés van egy akciótervünk, van közlemény, van stratégia, van úti terv, nagyon sok minden van a körforgásos gazdálkodásról. Mi lesz, mitől lesz ez más az összes többitől, ami korábban volt? Ezt szeretnénk, ha tisztát. A jogsz- jogalkotási csomag. Miért kellett vissza vonni másfél évvel ezelőtt. Mert az egyetlen dolog, ami plusz, az az akcióterv. Azt hozzá lehetett volna tenni most, hogy miért kellett visszavonni a másik tervet, és akkor, hogyha a tartalmát nézem, akkor sokkal gyengébbek a célok, kevesebb cél van a jogalkotási javaslatban. És egy harmadik kérdés, hol van a forrás hatékonyság cél növekedés céljának az növekedése. Ez az általános cél, és ez hiányzik, ami nagyon rossz. Köszönöm. Bugovics úr. Köszönöm szépen a körforgásos gazdaságról szólva támogatom a bizottság javaslatát. Jó, hogy határidők is vannak. Remélem, hogy ez egy valóban új modell, és nem csak írott malaszt. Meg kell valósítani, végre kell hajtani a leírtakat, és ezen belül az emberekre kell odafigyelni, az egyének döntéseire, arra, hogy ki, mikor, hogyan dönt arról, hogy mit teszik, mit tesz a tányérjára, mennyit dob el. Ez egy tudatfejlesztéssel is együtt kéne, hogy járjon. Főleg a fiatalokra kéne koncentrálni, ők lehetnek a körforgásos gazdaság zászlóvivői, ha segítjük őket ebben, akik megélik ezt a saját magánéletükben. Örülök annak, hogy végre erről egyáltalán szó van, de meg kell élnünk elsősorban ezeket az elveket. Biztos úr. A végrehajtás egyik célja a körforgásos gazdálkodásnál azt jelenti, hogy a hulladék mennyisége csökken. Pillanatnyilag azonban sokkal több hulladék van. A, éppen ezért a prioritásokat alaposabban meg kell fontoljuk. Az a baj, hogy a tengereinkben vegyi anyagkáros szennyeződések vannak, az állati organizmusok szennyeződnek a táp miatt, vannak regionális struktúrák, amelyek szintén súlyos károkat okoznak adott esetben a kérődző állatok táplálásánál. Csak néhány példát akartam mondani. Azt szeretem volna ezzel jelezni, hogy nem mindenképpen megoldás a körforgásos gazdálkodás. Kedves kollégák, most Katáinen biztos következik. Madam Speaker, Köszönöm szépen. Kedves elnök mondjuk, köszönöm a megjegyzéseit. Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy decemberben születik ezzel kapcsolatban egy konkrét csomag, majd akkor megláthatjuk, hogy miket tartalmaz. Mi az, ami most más a korábbi verzióhoz képest, amit a bizottság visszavont? Nos, először is, az előző csomag egy hulladékgazdálkodási csomag volt, és itt különböző célkitűzéseket határoztunk meg, de ezek nem voltak kötelezőek jogi értelemben. Még a zöldek sem akarták megváltoztatni ezt a javaslatot. Mi viszont visszavontuk, mert a mostani javaslat ennél sokkal erősebb. Most ugyanis kötelező érvényű ö, célkitűzések szerepelnek benne. Most kötelező lesz tehát, jogi értelemben is, és 10%-ról beszélünk 2030-ra, ami megint más, azaz hogy hogyan is, nem csak arról beszélünk, hogy hogyan kívánjuk a hulladékot kezelni, hanem arról is, hogy hogyan fogjuk eleve csökkenteni a szemét mennyiségét. Ez a legfontosabb paradigmaváltás. Próbáljuk reálisabbá tenni ezt az egész folyamatot, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy egyáltalán legyen szemét. Ugyanakkor ösztönzőket kell beépíteni a rendszerbe, hogy ezeket az anyagokat fel tudja használni az ipar, hiszen ez még nagyon hasznos anyagerőforrás. Nagyon örülök Tajáni úrnak, aki az európai újraiparosítási tervről beszélt, ugyanis, hogyha az ösztönzők helyesek, és Telicska úr is említette a gazdasági ösztönzőket, hogyha ezt helyesen építjük be, akkor tényleg rá fogjuk vetni, venni az innovatív szektort, a vállalkozókat, hogy egy körforgásosabb gazdaság alakuljon ki. Ugyanakkor, hogyha a az újrafelhasznosítási célokat, illetve a szemétlerakási célokat nézzük meg, Ugye itt 65%-ról van szó, ez kevesebb, mint a 70%, az igaz, viszont ez most kötelező. Ez azt is jelenti, hogy 2025-re jobban kell majd teljesítenünk a 65%-nál is. Nos, szerettük volna ambiciózusabbá tenni a hulladék elhelyező célkitűzéseket, de a mi értékelésünkben, hogyha megvizsgáljuk ezt a két célkitűzést, akkor azt látjuk, hogy összesen 170 ezer munkahelyet tudunk teremteni. Nézzük meg, hogy az eco, az öko-design irányelv mindezzel hogyan hozható összhangban, valamint az energia címkézési gyakorlatok. Itt megint csak a hatáskörről van szó, egy jelenlegi gyakorlatból indulunk ki. A mi értékelésünk szerint a 2020-ra vonatkozó a megtakarított energia mennyisége körülbelül Olaszország által felemésztett energiával egy egyenértékű. Tehát ez azt jelenti, hogy hatalmas összegeket tudunk meg takarítani, és kevesebb fejenként 500 euróval lehet így csökkenteni a rezsiköltséget. Amennyiben ki akarják terjeszteni a hatáskört, azt nem lehet látni, hogy ennek milyen hatása lesz, ma még ez nem számosítható. De az biztos, hogy pozitív szeretném megköszönni a vitát, és még az élelmiszer pazarlással kapcsolatban néhány gondolat. A tagállamok a fenntartható fejlődés mellett elkötelezettek, és ide tartozik a hulladékgazdálkodási csomag is. A tagállamoknak mindent meg kell tenniük az élelmiszer hulladék vagy élelmiszer pazarlás csökkentése érdekében monitorozni kell az egész rendszert, az élelmiszer láncot, és egy közös módszertant kell kidolgozni. És szeretnénk az ehető és jó minőségű élelmiszerek redistribúcióját megalapozni Európán belül. Ezen kívül az is fontos, hogy ez, mennyi, ez hány munkahelyet teremt. Ez része egyébként a beruházási tervnek is, és nagyon nagy mozgástér van arra, hogy milyen gyakorlati megoldásokat kívánunk ösztönözni. Próbáljuk meg megtalálni azokat az új eszközöket, amelyek az üzleti modell megváltoztatásán keresztül vezetnek a célhoz. Köszönöm.